országban visszajön a határ. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi, kereskedelemre vonatkozó tárgyalásoknak a legfőbb prioritása az volt, hogy ne legyen Írországban határ. Valójában ez itt a lényeg. Nagyon fontos az, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és így lehet csak bármilyen módon is előre jutni. Köszönöm. A következő hozzászóló Elmar Brock lesz. Frau Ratspräsidentin! Tanácsi elnök asszony, alelnök úr, kedves Michel Barnier, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy a vitából kiderül, és a számos főváros megnyilatkozásából is, hogy ebben a kérdésben egységes marad az EU. 27 ország és az intézmények egyetértenek abban, hogy nagy-Britanniában nem tudnak egységesen fellépni, és ez a probléma. Mi egységesek maradunk, ugye az egységes piacot akarjuk megvédeni, és általában Európa egységét, mert ez a mi érdekünk. A második pont, tegnap az ellentétek koalíció alakult ki. Tartalmilag különböző megoldásokat javasolnak. Itt vannak a hard brexiterek és a remainerek, a maradók, és nemet mondtak. Hogy más elképzeléseik vannak a mostaninál. És Theresa May ezek után nyilvánvalóan nem fog tudni konstruktív megoldást kínálni most. Két év után, hogy azt mondja, hogy a ellenzékkel is beszél majd, tárgyal majd, ez egy kicsit későn jön. Nagyon fontos, hogy most a parlament tegyen javaslatot. A brit parlamentre számítunk, hogy egy konstruktív megoldási javaslatot tegyen, amelyre aztán felépíthetünk valamit, amiről beszélni tudunk. És amikor Corbyn úr azt mondta, hogy vámuniót akar például, akkor álljon elő a javaslattal, gondoskodjon egy többségről, ez nekünk nem jelent problémát. És igazából ezen az alapon meg tudnánk találni a megoldást, de előző neki kell lépniük, és egy konstruktív megoldás alakul ki, akkor hajtsuk végre azt, ami kialakult. Azt hiszem, hogy vége annak, hogy pártpolitikai és személyi ambíciókat állítsanak előtérbe a brit politikában, mert az eddig is lehetetlenné tette, hogy a pártok között vagy a pártokon belül egy többség jöjjön létre. Éppen ezért várjunk, amíg a britek elrendezik a saját ügyeiket. La parola all'onorevole Weidenholzer. Weidenholzer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, történelmi pillanatot élünk meg mint tudjuk, a történelem mindig meglepetésekkel szolgál. 2014-ben, amikor a ciklust elkezdtük, senki nem gondolt, hogy ilyen vitát folytatunk majd le. 2016-ban sem, amikor a Brexit váratlan eredményéről ö, cseréltünk eszmét. Több mint 900 nap telt el, mire a brit parlament egy értelmezhető döntést hozott. Hónapok bizonytalansága mögöttünk, de most az eredmény világos ám nem látjuk, mi történik a jövőben. Egy valami biztos csupán, hogy kifutunk az időből. 70 nap múlva ez a nagy nemzet öm, álom, álmában öm, bolyongva a szakadék szélére vezeti ennem magát az önmagára koncentráló elit el túlszulejtette az ország jövőjét rövidtávú politikai céljait követve. A brit konzervativizmus, a brit konzervatív párt drámai csődöt mondott, de itt most nem kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy kinek van igaza, és főleg nem szabad bosszút állni a felelős fellépés pillanata jött el, ahol a többség és nem a politikai elit érdekeit kell figyelembe venni. Az egyszerű emberek veszítenének a kemény Brexiten, mi a maradék 27 tagállam akik válvetve tárgyaltak, rugalmasságot kell, hogy mutassanak annak érdekében, hogy a pattot megtörve pragmatikus megoldásokat találjunk, minimalizálva a veszteséget. Számíthatnak a szocialistákra és demokratákra, és ne felejtsük el, hogy az elmúlt 40 év során az Egyesült Királyság hoz sokban hozzájárult közös projektünkhöz, hiányolni fogjuk brit kollégáink szakértelmét, de az élet megy tovább és eredményeket kell felmutatnunk, ehhez pedig világosan kell tudnunk, hogy mit akar az Egyesült Királyság. Egyértelmű jelzésre van szükség, és egy új népszavazás ezt megadhatná. Az embereknek vissza kell adni a döntés lehetőségét, de jelenleg az emberek nem tudják, hogy miről szavaznak. Nem akarunk beleszólni brit belpolitikába, de bármely döntés, amely arról szólna, hogy maradni akarnak, bár ilyen döntést üdvözölnénk. A brit állampolgárokhoz egy nyílt levelet intéztünk kollégáimmal ezen a héten. Világosá téve, hogy azt akarjuk, hogy maradjanak, és nyílt karokkal üdvözöljük őket az Egyesült, az Európai Unió tagjaiként. Te... Mr. Biden also there is a blue card for you. Do you want to answer? Egy kékkártyás kérdést intéztek önhöz, meg akarja válaszolni? Nem, köszönöm. Honorable Smith. Smith képviselő. Presidente, chers collègues, good morning. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Sajnálom önöket, hogy ezt a sok badarságot mind el kell viselni, meg kell hallgatni, de bizonyára észlelték, hogy az Egyesült Királyság nem túlságosan egyesült, konzervatív kormány vezeti, a kormány sem egységes, ez is szomorú. Én Skóciából érkeztem, Skóciát, képvisel, Skóciát képvisel, Skócia szeretne bemaradni, Skócia így is szavazott, szeretnénk az Európai Unió tagja, tagjaként megmaradni. Tehát az Egyesült Királysággal úgy kell tárgyalniuk, ahogy ezt eddig is tették, ez így van. Skócia álláspontja ezzel kapcsolatban világos, nincs jó Brexit, ez rossz nekünk is, Skóciának is, az EU-nak is, az Egyesült Királyságnak is. Én nem a Brexitet próbálom valamilyen módon jobbá tenni, én ezt meg, megpróbálom megakadályozni. Rengeteg Egyesült Királyságbeli kolléga van itt, akik megpróbálják ezt az egész problémát értelmesen megoldani. Szerintem egyrészt több időre van szükség, sajnálatos ez is, elnézést kérek érte, de itt tartunk hogyha megfelelő munkát akarunk végezni, akkor több idő kell erre. Ahhoz, hogy meglegyen az új népszavazás, ehhez is több idő kell, és elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság most végre meghallgatja ezeket a hangokat is, amik új népszavazást kérnek. Második dolog, nagyon sok ember nagyon aggódik az EU-ban. A britekre gondolok az EU-ban, illetve a EU-s, tag, EU-s állampolgárokba, tagállamokra az Egyesült Királyságban. Jó lenne az, hogyha most már végre összeszednék magunkat, és elmondanánk ezeknek az embereknek, hogy mire számíthatnak, bizonyosságot szeretnénk teremteni ezeknek. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament kötelessége az, hogy valamit teljesítsen a polgárok felé. A bizottság azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett, a jogok, ezeknek az embereknek a jogait próbálta meg garantálni, de szerintem nekünk is mindenképpen egy oldalúan kell garantálni ezeket a jogokat, függetlenül az Egyesült Királyságról. Lehet, hogyha ezt a két dolgot megtesszük, akkor a padhelyzetnek vége lesz. Attól félek, hogy, nem, hogy Westminsterről nem érkezik majd megoldás, akkor nekünk kell valamit tenni. Köszönöm. Mr. Smith, there is a blue car. for... Smith úr, egy kékkártyás kérdést szeretnének önnek feltenni. Válaszol erre? De ki, te, ki teszi fel a kérdést, ha szabad kérdezni? I will not give Mr. Coburn any more Coburn úrnak én nem szeretnék több oxigént rendelkezésére bocsátani, mint amire egyébként szüksége van. Honorable Spinelli. Spinelli kolléga követ. Spinelli, prego. Spinelli asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Annak az esélye, hogy eh, hogy nincs megállapodás Brexit ügyben, az mindenképpen sértené a nagy pénteki megállapodást, és eh, ezzel kapcsolatban majd elmondják az északirek a véleményüket, de az azoknak az angoloknak, akik az Európai Unióban élnek, vagy fordítva azoknak az európaiaknak, akik az Egyesült Királyságban élnek, elég rosszak a kilátásaik. Sajnálatos módon nincs arra garancia, hogy megmarad a szabad mozgás. Nem, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a jövője, azt sem tudjuk, hogy milyen jogbiztonság lesz majd a jövőben annyira bizonytalan az angol kormány, hogy nem tudunk erről semmit, és nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, anélkül nem, ne kérdeznék meg a nép véleményét. Nagyon fontos, hogy a parlament megtegyen mindent azért, hogy az angolok jogait biztosítsa az Európai Unióban. A tagállamokban létezik már egyfajta bevált gyakorlat, bizonyos tagállamokban ezt már elkezdték aktiválni, és jó lenne, hogy ezeknek a brit állampolgároknak garantálnák a szabad mozgást az EU-ban. Több mint 3 milliós e állampolgár ér az Egyesült Királyságban. Sajnos a harmadik országok állampolgárai már áldozataival váltak a 2012-es, 2012-től elkezdődő helyzetnek a torik nagyon negatívan kezdtek el kampányol, kampányolni ellenük, és van arra esély, hogy az EU-s állampolgárok is ilyen áldozatokká válnak. Úgy gondolom, hogy az egyetlen esély a jogbiztonságra, hogyha megvalósul az, amit a megállapodásba beleírtak. Az úgynevezett ring fencing lehetséges, hogyha az EU nem csak megvédi a brit állampolgárokat EU-ban, hanem a jövőben egy előzetes, a jövőre nézve egy előzetes megállapodást is kiharcol, ez pedig egyfajta minimumot garantálna arra vonatkozóan, hogy megmaradjon a legfontosabb része a megállapodás tervezetnek. Elképzelhető, hogy több ideje, időre van szüksége a brit királyságnak, az Egyesült Királyságnak, és nagyon-nagyon hálás vagyok Monsieur Barniernek, Barnier úrnak a munkájáért. La parola all'onorevole Atkinson. Atkinson képviselő. EU sounding a bit desperate today, isn't it? Shutting down debate. Carpe diem, Mrs. May. Carpe diem, Mrs. May. Juncker úrnak, Verhofstadt úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy ők képviselték az EU-t, ők hozták a leveleket. Ugye a Brexit szavazók, gondoljunk, sokan támogatják ezt, mi nem vagyunk az EU-nak egy lerakata és az Európai Parlamentnek. Ez a legnagyobb népszavazás volt, és ezzel most visszaélnek, ezt elcsalják ezt a népszavazást. Van egy rimény, egy maradó ellenzékünk, van egy ellenzék, miniszterelnökünk, stb. Mindenki emellett, de 17,4 millió emberről beszélünk, akik ki akarnak lépni, és akkor megérdemlik, hogy jobban émeljenek, hogyha elvárják a leg legkiválóbb kép, szövetségeseink az Egyesült Államok és a Commonwealth képviselői csatlakoznak hozzánk. Igen, támogatni tudjuk Nagy-Britanniát ebben. Gondoljunk Churchillre, és a 17,4 millió Brexit szavazóra együtt újra nagyjá tesszük Nagy-Britanniát. Nincs szükségünk önökre, menjenek vissza a nagy fehér világba. Következő felszólalunk két percben Sean Kelly. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, agyrepesztő hallgatni ezt a vitát. Egy-két hallatlan dolgot hallottam. Kiábrándító volt, de előrelátható volt a tegnapi szavazás eredményem. Teljesen világos ugyanakkor az, hogy az EU 27-ek egységét nagyra kell értékelni. Köszönhető Michel Barnier-nek is, aki fantasztikus munkát végzett, és köszönhető mindenkinek, aki részt vett a munkának. Az ír köztársaság hálás ezért. Eileen Foster tegnap azt mondtam, nincsen szükség a backstopra, hiszen soha nem volt hard border a két írószág között. Édes Istenem, gondoljanak arra, hogy a brit katonák megmotozták a határon átlépő embereket, őrtornyokból eh, őrizték és lesték a határt. Az ilyen kijelentések azok sehova se vezetnek, de szerencsére létrejött a nagypénteki megállapodás, és eh, a Theresa az EU-nak és Michel Barnier-nek köszönhetően végezetű létrejött a kilépési megállapodás, mely biztosítja, hogy az új nagypénteki megállapodás nem kerül veszélybe, és az ír szigeten a béké fennmarad. Martin Anderson kollégámnak azt is akarom mondani, hogy nem most kell az ír egységről népszavazát tartani. Sem az ír kormány nem akarja ezt, sem az ír emberek nem akarják ezt, bár Örülnénk egy Egyesült Írországnak, de jelenlegi egy népszavazás csak elmélyíteni megosztottságot. A legtöbb embert az aggasztja, hogy megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Meg kell akadályozni, hogy ez megtörténjen, de ugyanakkor ideje annak, hogy az Egyesült Királyság döntést hozzon arról, melyben megmutatják, hogy nem ezt akarják. Az Egyesült Királyság állampolgárai biztos nem akarják ezt a szenáriót, éppen ezért fontos, hogy Brüsszel me- megmutassa, hogy kész a tárgyalásokra, és azt hiszem, hogy valóban célra vezető volna újra a brit választókhoz fordulni, megkérdezve őket, hogy valóban ezt akarjátok-e még. Most pedig szót adok két percre Dánc úrnak. Oh, really? Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök asszony. Tegyük világossá ezt az eljárást, ami itt folyik. A konzervatív párt érdekei miért kizárólag róluk van szó, és de nem látom, miről van szó, tehát ez, de miattok kerültek ebbe a helyzetbe. Meggyőződésem, hogy a kormány napjai meg vannak számlálva, és, de ennek Egyesült Királyságban kell történnie. Így, ha ez párt hatalomra kerül, akkor döntéseket kell hozni az EU struktúrákat el kell hagynunk, és tönkre teszünk egy csomó dolgot, például környezetvédelem területén, vagy az munkavállaló jogok területén, sok mindent el fogunk veszíteni, és elveszítjük a beleszólásunkat is. Ez az alapvető eredmény. Elkerülhetetlen ez a választás, ha a Brexitre sor kerül. Egyik dolog sem. Ö, jó egyetlen országnak sem, és mindenek előtt az Egyesült Királyságnak nem. Azonban van a reménynek egy üzenete is. Itt látjuk pillanatilag hova jutottunk. A legnagyobb pro-európai mozgalom alakult ki az egész kontinensen. Sok millió ember kész arra, hogy kimenjenek az utcára, és megvédjék a, az értékeiket, és nyíltan fellépjék, fellépjenek, és elmondják, hogy mi hogy miért jó az EU, hogy megmérjük a szabad, megvédjük a szabad mozgást, és hogy milyen lehetőséget biztosít ez nekünk a mostani generációknak és jövőbeli generációknak. Igen, az emberek eh, rájöttek arra, hogy a no dealnek nincsen eh, eh, többsége a parlamentben, de hogyha a parlamentnek parlament többséget tud biztosítani valakinek, akkor ezt meg is kell tenni, de ehhez időre van szükség, több időre van szükség. Kedves kollégák, ne na, csak a politikai területeken működjünk, igenis együtt kell működnünk, és az önökre is szükségünk van a baráti segítségükre. Köszönöm. Köszönöm szépen, szót adok. Scott Kato asszony, egy percben megcsinálom. Köszönöm szépen. Megnéztem a szavazást itt Strasbourgban tegnap este, számos kollégával együtt. Nagyon aggasztott a Brexit bennünket. Nagyon sokan bíznak abban, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy az EU-ban maradjuk. Köszönjük szépen a támogatásoknak. A Brexit azt jelenti, hogy a vezetőink elbuktak. Mély az, hogy nem tudja vezetni az országot. Gyakorlatilag csak a saját pártjának igényére reagál. Corbyn úr pedig az alkotmányossági kötelezettsége nem tett eleget és kétségbejtő helyzet alakult ki a Brexit, igen, a szolidaritás területe is, az idősebb emberek szolidaritást elfelejtették, és a saját érdekeiket helyezték előtérbe mert vannak polgárok, akik máshol az EU-ban élnek, az ő érdekeiket is figyelembe kéne venni. Sokaknak az életét teszi tönkre ez a folyamat, és látjuk, hogy milyen költségei vannak, és mennyire bonyolult ez. Ezért demokratikus jogunk az, hogy döntsük el újra, hogy ezt akarjuk az országunk számára. Zsákutcába jutottunk, és nem tudunk tovább lépni, ezért újra, kell, újra a nép kezébe kell adni a döntést. Köszönöm szépen, két percre González Pons következik. Tisztelt kollégák, Tegnapi Westminsteri szavazás után egy dolog világos, az alsóház elutasította azt a megállapodás tervezetet, amit aláírt a kormányok, de viszont nem tudják, hogy mit szeretnének. Ez egy negatív, megvolt a többség, de csak egy negatív szavazásnak, sok vádoskodás, hazugság hangzott el a brit parlamentben, most jó lenne, hogyha az igazsággal szembenéznének. A Brexit nem európai probléma, hanem brit probléma. Kérem, hogy találjanak erre megoldást. Nyilván mindenki a lehető legjobb kapcsolatra törekszik az Egyesült Királysággal, de nem bármilyen áron. Barátok vagyunk, szövetségesek vagyunk, de Nagy-Britannia nem várhatja tőlünk azt, hogy az elveinket megváltoztatjuk. Egy oknál fogva ahhoz, ah, az, hogy valaki tagja az EU-nak, nem gazdasági döntés, hanem ez egy meghatározó döntés. A jogállamiságon, illetve az alapszerződéseken alapul az Európai Unió működése. Ez azt jelenti, hogy nem tranzakciós megállapodásról van szó. A briteknek van gondjuk, a briteknek kell ezt megoldani. Az Európai Parlament bármikor aláírja a megállapodást, amikor ezzel elkészülnek, de arra is haladóak vagyunk, hogy enélkül haladjunk tovább. Sokan mondják azt, hogy a Brexit az európai válságra való reakció volt. Nem, szerintem ez egy tagállami, azaz brit válságra való reakció volt. A tegnapi szavazás után egyértelmű vált, hogy nincs meg a többsége ennek a megalapodás tervez, tervezetnek, de a tervezet nélküli, tehát a megalapodás nélküli Brexitnek sincs többsége. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha minden maradna a régiben. Nem tudom, Farázs úr hol van, de nagy tisztelettel kérem őt arra, hogy legyen nagyon óvatos, és a háború szóval nagyon óvatosan bánjon, mert volt háború, és nagyon örülök annak, hogy a britek nyerték meg mindenki, mindenki sokat tanult ebből, talán csak Farázs úr nem. Mr. González Pons, González Pons úr kékkártyás kértést intézőnhöz Etridge úr elfogadja a kérdést? Persze, hogy nem. 30 másodperc mondja az, el, az elnök. Elnézést mondja az elnök, nemet mondott. Akkor hallásvizsgálatra kell majd mennem. González Pons úr azt mondta, hogy nem fogadja el a kérdést. Köszönöm. Tehát akkor tovább megyünk. Etrics úgy már is, úr már is elhagyja az üléstermet? Rendben van. Akkor két percben Delange asszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a tegnapi vitát eh, az alsóházban nyomon követve, amely parlament eh, történelmét nagyra értékeljük, tehát megvizs, ha meghallgatva ezt a vitát, nem tudtam másra gondolni, hogy úristen nem tudják, hogy mit akarnak, és erről beszélnek szépen ugyan. Kicsit, mint Ferázs úr, aki még ebben a másfél órás Brexit vitában, jelzem a Brexit a raison d'être, nem tud itt maradni az ülésteremben. Feltette a YouTube-ra valószínűleg a beszédét, és már ment is. Mindig ezt csinálja, így jár el. De meg kell adni Ferázs úrnak, hogy ő legalább tudja, mit akar. Azt takarja, hogy a legkeményebb uh, no deal Brexit jöjjön létre, csak annak érdekében, hogy aztán a haverjai leépíthessék az NHS-t, uh, az egészségügyi ellátást, uh, és egy bank paradicsomot hozzanak létre. Listen, listening then to the debate. Hogyha itt az Európai Parlamentben, a tisztelt házban való vitát meghallgatom, akkor azt hallom a kollégáktól, hogy azt mondják, hogy kérem, üljünk le és vizsgáljuk meg, hogy miben tudunk legalább megállapodni annak érdekében, hogy megállapodást találjunk. Korbin úr erre meg azt mondja, hogy vámúniót preferálna. Miért? nem ö, nyújt be az alsóházban valaki egy módosítót, amely ezt mondja, és lássuk, hogy ezzel a felvetéssel meddig juthatunk. A vámunió volna a legjobb megoldás, hogyha a britek kilépnének annak érdekében, hogy a Lamas csator mindkét oldalán a munkahelyek megmaradjanak. Ez egy jó megoldás, lehetne. Itt és a Westminsterben nem csak azért politizálunk, hogy szép beszédeket tartsunk, hanem hogy leüljünk és meg többségeket alakítsunk ki. Hát álljunk neki ennek a munkának. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, most a spontán felszólalók következnek. Kircos úr, egy percben kérem, hogy mindenki tartson be a felszólalási időt. Köszönöm szépen. Brit és barátaink a politikai zavar állapotába kerültek. Nekünk kreatív megközelítéssel kéne erre reagálnunk. Először is több időt kéne kínálni a briteknek, hogy kialakítsák a véleményeket, másodként pedig amennyiben a hard Brexit ellen törtenek és kibékítik a különböző véleményeket, és valahogy részt tudnak venni a Vámunióban az egységes piac keretei között, akkor ezt be kéne fogadnunk mindenek, mindenek után azt látjuk, hogy ez egy nagy hiba volt a Brexit mellett szavazni, mert nekünk szükségünk van az Európai Unióban az Egyesült Királyságra, és minden nap időközben azt mutatja, hogy az Egyesült Királyságnak is szükség van az Európai Unióra. Ezt kéne valamennyien figyelembe venni. López Aguilar úr. Köszönöm szépen ez egy eh, negatív többség, ami kialakult, és ez számos negatív pont eredménye. Ez bizonytalanságot okozott. A brit társadalom egy megosztott társadalommá vált a szociális, társadalmi kérdésekben is, és gazdasági kérdésekben is. Nem lehet a végtelenség folytatni a vitákat minden egyes cikkről, hogyan találjuk meg a kivezető utat ebből a labirintusból. Ez a nagy kérdés, mert a referendum, a népszavazás egy ilyen labirintusba vezetett bennünket. Természetesen támogatni tudjuk azokat a milliókat a britek között, akik szembeszálltak a hazugságokkal, a, polit- a demagógiával őket is látnunk kell, és köszönetet mondok Barni úrnak, hogy az Európai Unió tárgyalóképességét megőrizte. Ez egy megnyugtató dolog volt, nyomon tudtuk követni, megnyugtató volt a polgárok, az érintett személyek számára, ami történik, és ez... Köszönöm szépen. Jurek úr, parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, A plenáris vitában mindig hallottuk a dialógus szót, de akkor a kollégák, amikor e, el, egy kérdést kaptak erre, hogy képzelik el a dialógust, akkor nem elválaszoltak. Európa ránk figyel, de mindenhol válság van, Németországban és más országokban a két legnagyobb pártot mind nagyon alacsony támogatottságot kapott a legutolsó Bundestag választásokon. Franciaországban a francia elnököt Európában szeretik, de a francia utcákon nem szeretik. A briteknek valamit meg kell érteniük hogyha meg akarjuk őrizni az európai együttműködést, és hogyha azt akarjuk, hogy Európa együttműködjön a jövőben, akkor meg kell változtatnunk a politikánkat, hiszen ez a politika riasztott el a britokat. Az európai hadsereg gondolata, a bevándorlás, a közös fizetőeszköz. Minél gyorsabban ezt megváltoztatjuk, annál <clears throat> gyorsabban előrelépünk. Szigorú leszek, mondja az elnök, Hadzsi Georgi úr egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a parlament, az Európai Parlament eh, világosra tette az álláspontját az Egyesült Királyság parlamentje irányában. Azt tudom csak mondani, hogy ez az eredmény, az alsóházi eredmény nem csak az Egyesült Királyság kormányának veresége, hanem az bevett politikai pártok és a konzervatívok nagy veresége is. de egy nevet is mondanunk kell. Miért vagyunk itt ebben a helyzetben? David Cameron, ő felel ezért. Nem vagyunk szerencsejátékosok, már pedig ő szerencsejátékot játszott. A második népszavazás lehetőségével nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen évekre, generációkra meghatározza ez az emberek jövőjét. Imamo zmedo, krizo, škodo, časovno stisko in nepredvidljivost. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok negatív jelenség tanúi vagyunk. Az Európai Uniónak rossz ez, de rossz ez az Egyesült Királyságnak is. Egyetértek önnel abban, hogy a brit választókat félrevezették meséket és hazugságokkal hitegették őket, és most pedig megfizették a populizmus árát. A britek tudják, hogy mit jelent rendezett körülmények között kilépni, illetve mit jelent az Európai Unióban maradni. A megállapodás nélküli kilépés, vagy pedig a unióban való maradás az opció. Az emberek döntsenek, döntsenek a brit választók újra. Nagyon sok brit állampolgár keresi már az Európai Uniós állampolgárságot valamilyen módon. Én amellett vagyok, hogy több Európát tartsunk. Je voulais répondre à Monsieur Kamal, mais il est parti, le leader des conservateurs britanniques. Kamal úr elment. Farage. És... Kamal úr elment. Farázs úr is elment, pedig rájuk kívántam reagálni. Az egyetlen, amit akartam, az az ő sójuk. Ugye utána pedig mennek Kamalor, ö, a saját népét is túlszulejtette, és a populisták természetesen követték. Barnier úrnak és munkatársának szeretnék köszönetet mondani. Sikerült megtárgyalniuk azt, ami szerintem a legjobb kompromisszum, amit el lehetett érni. Nyilvánvalóan Margaret Thatchert idézem egyébként, mert nem volt annyira szimpatikus, de azért mégiscsak idéznem kell, nincsen alternatíva. Pedig van valójában. Politikai káosz alakult ki, és talán ebből profitálni is tudnánk. Szálljunk rá némi időt. Mondjuk azt, hogy az Egyesült Királyság készüljön fel, és újra bízni lehet abban, hogy a mérsékeltek nyernek, és nem a szélsőségesek, és talán nem is kerül sor a Brexitre. Elnök asszony, tudjuk, hogy a mostani megoldás megbukott. Azt is tudjuk, hogy a Brexit katasztrofális lesz backstop nélkül, és Írország kérdése is itt van. Nincs más módja annak, mint hogy megkérdezzük a népet újra Persze sokan azt mondják, hogy már egyszer megkérdeztük, nem szabad még egyszer. És hogyha hibát követtek el, akkor nyugodtan a demokrácia keretei között fel lehet tenni újra a kérdést. A kérdés, akarunk-e újra tárgyalni az Európai Parlamenttel, a bizottsággal, a tanácssal, meggondoljuk-e újra a dolgot, és itt a parlamenthez fordulunk egy kérdéssel, vegyük ezt komolyan, ne magas lóról tárgyaljunk, mint ahogy eddig történt. Minden, amit itt hallottam a parlamentben, Isten büntesse meg Angliát. Ez nem jó megközelítés. Azt kell elmondanunk, hogy milyen Európát akarunk, mire van szükségünk. Így kell tárgyalnunk, és akkor eredményre jutunk. Köszönöm szépen, Flanagan úr. Uh, Először is azt kell elmondanunk, és egyetértek Kelly képviselőtársammal, hogy emlékezzünk arra, amit Eileen Foster mondott, hogy meg kell akadozni, hogy újra létrejön a kemény határ Írországban. Kíváncsi volnék, hogy Eileen Foster hol volt, amikor a kemény határ fennállt. Lehet, hogy azért nem emlékszik rá, mert őt nem akadályozták meg a határátlépésben, de kemény határ volt a köztársaság és Alszter között. Az 50-es cikk tekintetében pedig eh, hazárdjátékot játszanak a szereplők a brit parlamentben az EU-nak világosan meg kell határozni, hogy hogyan segíti majd az írgazdaságot, és főleg a gazdálkodókat. González Pons képviselőtársam azt mondta, hogy ez nem Európa problémája. Nos, Írországban az emberek tudják, hogy nem Európa hozta létre ezt a problémát, de ez igenis közös probléma. Ez közös probléma, minnyájunk problémája. Mi az ír köztársaságban az Európai Unió tagjai vagyunk, ez pedig súlyos problémát jelent számunkra. Azt mondani, hogy ez nem egy európai probléma, szemforgató, megismétlem, szemforgató. Változtassák meg a hozzáállásokat. Bárnyi úr, nagyszerű munkát végzett, eh, valóban gratulálok eh, a munkájához. Köszönöm szépen, Flanagan úr már túllépte a felszólalás idő lehetőségét, és Hökmárk úrnak adom meg a lehetőséget. Parancsoljon, elnök asszony, mondja, Gunnar Hökmark először is, ami a UKIP kollégákat illeti. Egyetlen képviselőhelyjel nem rendelkeznek a Westminsteri parlamentben. Egyetlen képviselőjük sincs, egyetlen a brit emberek egyetlen UKIP-os képviselőt nem választottak meg, megbízva őket azzal, hogy döntsenek az Egyesült Királyság jövőjéről. And I think there is a point in that azt hiszem, hogy ez már árulkodó az a tény, de Ferázs úr és a többiek az Európai Uniónak hálásak lehetnek, mert ha nem volna Európai Unió, sehol nem ülnének egy parlamentben, másodszorban. Ami brit barátainkat illeti, illetve a Westminsterben dolgozók kollégákat, hogyha halasztást akarnak, hogyha még időre van szükségük, hogyha vissza akarnak térni az Európai Unióra, Unióhoz, akkor mondjuk meg nekik, hogy ezt eh, lehetőségük van rá. Végezetül Grappini asszony. Köszönöm szépen, eh, biztos úr, elnök asszony. Roppant fontos témával van dolgunk, eh, hiszen a többség az Európai Parlamentben azt szeretné, hogy visszatérjenek a brit barátaink hozzánk. A főtárgyaló kitűnő munkát végzett, és engem nagyon aggaszt az európai állampolgárok jövője, akik az Egyesült Királyságban élnek, és persze az Európai Unióban élő Egyesült Államokbeli állampolgárok helyzete is foglalkoztat, illetve az ír határ kérdése is. tárgyalások során jó megállapodásra jutottak, de London elutasította ezt a megállapodást. Az volna a cél, hogy maradjanak az Európai Unió tagjai, a brit barátaink, de ehhez valami virágos iránymutatást kell kapnunk, előre kell lépni, egy olyan üzenetet kell megfogalmazni, amely azt mondja, hogy nem lépünk ki az Európai Unióból, de ezt hallanunk kellene. Ezzel lezárjuk a spontán felszólalások körét, és megadom Timormans allának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a leg... Valószínűleg nem lennénk itt, hogyha a brit nép legsötétebb óráiban nem szült volna egy De Igen, emlékszem, a mi népünk is, a britekre emlékszik, ők a szabadságot hozták nekünk. Európa és Egyesült Királyság között erős kapcsolat van, és hogyha kilép, akkor is Európa része lesz, mert van egy közös célunk, közös sorsunk. És nagyon fáj nekem látni, hogy az Egyesült Királyság olyan megosztott, amilyen megosztott napjainkban. Ez a megoszt választás a Brexit miatt alakult ki. Ez lebénítja az egész brit társadalmot. Én továbbra is hálás vagyok, nem csak a szabadságunk miatt, hanem ami a brit tanárok, akik sok mindent megtanítottak nekem, megtanítottak nekem, hogyan szeressem a brit irodalmat, a művészetet, megtanultak, megtanultam angolul rajtuk keresztül, és ez már nem fog változni, bármi is történjék de egy dolgot világosá szeretnék tenni, reakcióként arra, amit Kamal úr mondott, és amit Farázs úr is mondott. Nem találkoztam a, sem a bizottságban, sem a 27 fővárosban azzal, hogy az emberek büntető attitűdöt alkalmaznak. Senki sem akarja megbüntetni az Egyesült Királyságot azért, mert kilépnek az Európai Unióból a tárgyalások során azt láttuk, hogy más volt a megközelítés az összes ővárosban és az Európai Bizottságban is. A lehető legkisebb kárt okozzuk az egész folyamat során, de ne alakuljanak ki illúziók, hogy kár nélkül ezt meg lehet úszni. A Brexit fájni fog, az Egyesült Királyságnak fájni fog az Európai Uniónak. Közös felelősségünk tehát az, hogy ezt a kárt csökkentsük a lehető leginkább. Mi fog következni a következő hetekben, hónapokban, években? Itt a briteknek kell eldönteniük mindenek előtt. Az ottani parlamentről van szó, az alsóházról, hogy lefolytassák a szükséges vitákat, és a briteknek segítenünk kell, bármilyen is kerül nem titkoltam el soha, hogy természetesen jó lenne, hogyha Nagy-Britannia az EU-ban maradna, de ezt neki kell eldönteniük, nem mi tudjuk eldönteni. Az ottani politikusok döntéséről van szó. Egy dolgot viszont világosá kell tennem, Kamel úr mit mondott, emlékezzünk arra, a egységes piac, stb. Azt világosá kell tenni. Nem lehet őszintén kijelenteni, hogy kilépek az Európai Unióból, de amit szeretek, azt adjátok meg nekem függetlenül attól, hogy ez milyen, mihez vezet az Európai Unióban. Itt vannak a tagállamok, az intézmények, az EU politikusok. Hát garantálni kell, biztosítani kell szükséges elemeket, de elvárjuk ezt Nagy-Britanniától is, például a négy szabadságot a, az egységes piac kérdésében. Ezen nem nincs mit tárgyalni. Ennek egyben kell maradnia. Ami újra és újra meglep, hogy ö, Farázs úr a függetlenségről beszél, ez az, ez az ábránd, amit ő képvisel. Miről is van szó? Gondoljunk csak a nagypénteki megállapodásra. Milyen fontos volt ez az európai béke szempontjából. Nagyon világos a bizottság számára, hogy kollektív felelősségünk európaiként, hogy biztosítsuk, hogy a béke megmaradjon Írországban, hogy ezt meg tudjuk őrizni. És a béke érdekében ezen béke érdekében a mi elemzésünk azt mutatja, hogy szükség van arra, hogy ne legyenek határok Írországon belül, ezért aztán szükség van a backstopra, ezen sincs mit tárgyalni. És uh, igazából félre persze bátorító, hogy itt van az európai szolidaritás, hogy a 27 fővárosban senki sem dobja a busz alá Írországot, hogy nem engedjük elveszíteni. De a Westminsterben megdöbbentő az, hogy nem látják ezt az értéket, hogy milyen fontos ez a nagypénteki megállapodás. Egy ábránd miatt áldozatul odadobnák az írországi békét és most nem beszélünk a befektetések elveszítéséről, a lehetőségek elveszítéséről. Őszintén mondom, ez a kampány, ami elvezetett a népszavazás eredményéhez, és ezt tiszteletben tartjuk, hogy nem mond, lehetett volna azt mondani, hogy elveszítik a munkájukat, hogy a Westminster, Westminster veszíteni fog, hogy nem érdekel, hogy a, az egészségügy összeomlik, hogy rossz utak lesznek. Mondhatok volna, igen, ez az eredmény. Ez, ez lett volna az őszinte Brexit kampány, ha mindezt kijelentik, hogy ezt bevállalják. Igenis, mi ezt nem akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy Westminsterrel jó kapcsolatunk legyen, legyünk őszinték egymáshoz, és a lehető legkevesebb kárt okozzuk, függetlenül attól, hogy milyen feladatok hárulnak ránk. És Kamal úr az Eaglesre, az együttesre, a pop együttesre hivatkozott. Én a Rolling Stones-re emlékeznék. Nem kaphatod meg mindig azt, amit akarsz, de, de ha sokszor próbálod, akkor talán megkapod, amire szükséged van. Köszönöm szépen. Milyen volna, hogyha dalra gyújtanánk itt, csak hát nem éppen ez ebben a hangulatban vagyunk itt az ülésteremben. Most pedig Csiót asszony kapja meg a tanács nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. A reményt nem adhatjuk fel, reménykedjünk abban, hogy az Egyesült Királyság parlamenti többsége egy világos visszalépési szerződés mellett teszi le a voksát, vagy pedig meggondolja a dolgot, ezt támogatni kell. Hogyha egy pozitív szenárió létrejönne, akkor fel kell ismernünk, hogy a 20, november 25-i megállapodás csak egy első lépés volt egy hosszú folyamatban. A végrehajtást, a kilépési szerződés végrehajtását hogyha végezetül emellett döntenek, nyomoson kell, nyomon kell követni annak érdekében, hogy ez az állampolgárok és a cégek érdekeit szolgálja, és a jövendőbeli kapcsolatok rendezettek legyenek. Éppen ezért számítunk az önök együttműködésére. Számítunk az önök együttműködésére, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Csiót asszony, ezzel a vitát lezártuk. Jó napot kívánok, tisztelt spanyol miniszterelnök úr! Köszönöm, hogy elfogadta az Európai Parlament meghívását. Köszönöm, hogy az Európai Parlament képviselőivel ismerteti majd Spanyolország álláspontját Európáról. Politikai szempontból ez egy nagyon fontos nap. Egyrészt a Brexit miatt is, másrészt pedig azért is, mert számunkra rendkívül fontos az, hogy az Európai Unió a legfontosabb ügyéről beszéljünk, a bevándorlásról. Az Európai Parlament a Dublini szabályok megreformálásáról szavazott. Arra kérjük a tanácsot, illetve a tagállamokat, hogy támogassák a javaslatunkat, hogy lezárjuk ezt a nagyon hosszú vitát, amely a menekültekről szól, illetve arról, hogy a menekülteket áthelyezzük más tagállamokba. Gondot jelent a költségvetés is, a parlament több beruházást kér, 1,1-ről 1,3%-os befizetéseket kér. Mi nem a tagállamoktól kérünk több pénzt, hanem saját erőforrásokat kívánunk teremteni az erről folyó vita nyitott. Aztán az Európai Unió reformja is folyik. Para nosotros es importante defender... Számunkra nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament álláspontját védjük, hiszen az Európai Parlament jelenti az európai demokrácia középpontját, motár, motorját. 40 év 40 éves évfordulót ülünk, egyrészt Európában is, másrészt pedig a spanyol alkotmány megszületésének is a 40. évfordulóját ünnepeljük. Spanyolország nagyon fontos tagállamunk. Szeretném Borrell urat is üdvözölni, a spanyol külügyminisztert, aki korábban az Európai Parlament elnöke volt. Tisztelt miniszterelnök úr! Tisztelt spanyol kormányfő, parancsoljon, megadom önnek a szót. Señor presidente del Parlamento Europeo. Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr! az Európai Bizottság alelnökét, és üdvözlöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Igazi megtiszteltetés számomra, hogy önökhöz szólhatok, és elmondhatom azt, hogy Spanyolország hogyan látja az Európai Unió jövőjét. Ez egy szenvedélyes vita Európa jövőjéről. Azért mondom, hogy szenvedélyes, mert van erről saját élettapasztalatom is, amikor egy 85-ben, 1985-ben Spanyolország aláírtam az európai közösséghez való csatlakozását, én 13 éves voltam, és világosan ismer, emlékszem erre az időre, emlékszem arra is, hogy mi történt. Emlékszem, hogy mennyire meghatottak voltak a spanyolok, akik eh, több évtizeden keresztül eh, demokra- hiányával voltak a demokráciának. Tudom, hogy a szüleim generációja mennyire meghatott volt ebben a pillanatban. Számukra Európa egyértelműen a szabadságot, a jogállamiságot, az előrehaladást és a kohéziót jelentette. Egyfajta garancia volt ez Spanyolország számára, annak a garanciájára, hogy nem lesz visszalépés, soha, nem, soha senki nem veheti el tőlünk a demokráciát. Desde entonces... Azóta az ezt követő generációk, az én generációm például azt láthatta, hogy már nem léteznek határok Európában, és kiváló kapcsolatot építettünk ki olyan népekkel, amelyek korábban távolinak tűntek. Ezt úgy tettük, hogy az alapértékeket tiszteletben tartottuk, ilyen a jogbiztonság, a jogállamiság, párbeszéd, a tolerancia, a feminizmus, az esélyegyelőség, a testvériség, az együttélés, az ökologizmus, illetve a generációk közötti megfelelő szolidaritás. És igenis, én szenvedélyes Európa barát vagyok, büszke vagyok arra, amit ez jelent, különösen most, amikor egyesek kampánytőkét próbálnak kovácsolni az Európa ellenességből. Köszönöm Tajani úr, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a parlamenthez szólhassak. Azt gondolom, hogy mindenképpen szerencsés dolog ilyen vitákat tartani, pont most, amikor a első európai választások 40. évfordulóját ünnepeljük. Azt gondolom, hogy ilyenkor kell leginkább a demokratikus értékekre emlékeznünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is a brit parlamenti szavazásról szeretnék beszélni. Tiszteletben tartom ezt a szavazás, de mindenképpen sajnálkozom amiatt, hogy ezt a megállapodás tervezetet leszavazta az Egyesült Királyság parlamentje. Másfél éves tárgyalás van mögöttünk, és mindenképpen tisztelettel kell adóznom Michel Barnier-nak, aki az EU részéről a fő tárgyalói munkát végezte. Másfél éves munkáról van tehát szó, és szerintem ez a lehető legjobb megállapodás tervezetet, az az opció, ami legjobban védi mindkét fél érdekeit, védi az európai társadalom érdekeit, az európai polgárok érdekeit, jogait, és védi a gazdasági szereplők érdekeit is és azt gondolom, hogy alapvetően nagyon kiegyensúlyozott kompromisszumok összességéről van szó, ezt nagyon nehéz elérni másképpen, és ez előfeltétele a rendezett kilépésnek. Úgy gondolom, hogy most az Egyesült Királyság kormányának feladata az, hogy lépjem, hogy döntést hozzon. Mi végezzük a munkánkat, és a tagállamok is, a bizottság is megtesz mindent azért, hogy egyrészt elkerüljük, másrészt pedig csökkentsük a kárát a megállapodás nélküli Brexitnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már többször elmondtam azt különböző fórumokon, hogy a Brexit mindenképpen káros. Káros ez a brit polgároknak, káros ez az Európai Uniónak, senki nem nyer ezzel, mindenki veszít, főleg a britek főleg azok veszítenek Nagy-Britanniában, akik a legrászorulóbbak, akiknek a legrosszabb a helyzete. De szuverén döntés született, és ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani, viszont fontos az, hogy a jövőben a kapcsolat az EU és az Egyesült Királyság között a lehető legszorosabb legyen. Nagyon fontos, hogy az értékeinket, az alapelveinket tiszteletben tartsuk, tehát legyen, maradjon egységes a belső piac, megmaradjon a négy alapszabadság, illetve továbbra is megmaradjon az EU-s döntések autonómiája. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon fontos az, hogy Európát újra tudjuk mobilizálni, főleg most, amikor új kihívásokkal nézünk szemben, illetve vannak olyanok, akik Európa vesztét szeretnénk. Szociáldemokrata vezetőként nyilván azt várják tőlem, hogy beszéljek a szociális Európáról, a védő, támogató Európáról, és ezt meg is fogom tenni, mert szerintem a szociális Európa nem más, mint a meggyőződések Európája. Éppen erkölcsi meggyőződések miatt nagyon fontos az, hogy összeegyeztessük az Európáról kialakított képet azzal, amit elvárnak tőle a polgárok. Szerintem a vezérfonal nagyon egyértelmű, és ez a beszédem lényege is, ahhoz, hogy Európa megvédjen minket, nekünk kell megvédeni Európát. Ahhoz, hogy Európát megvédjük, a legrászorulóbbakat kell megvédeni. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségek Európáját kell létrehozni a világok számára, illetve azok számára is, akik már nagyon régóta nem találnak munkák. Ezek nem feltétlenül 60 éves emberek, lehet, hogy 45 évesek, és nagyon régóta nem találnak munkát. Olyan szociális Európát kell létrehozni, amely megerősíti a gazdasági a gazdasági szövedet is, a vállalatok szövetét is, amely munka lehetőséget hoz létre az összes tagállamban. Ahhoz, hogy megvédjük Európát, ahhoz mindenképpen garantálnunk kell az európai polgárok védelmét és biztonságát, és globális szereplővé kell tenni Európát. Ahhoz, hogy megvédjük Európát, ahhoz mindenképpen meg kell újítanunk a párizsi megállapodásba vetett hitünket, illetve be kell teljesíteni a gazdaság és monetáris uniót. Így lehet elérni azt, hogy Európa végre békét kössön a polgárságával, hogy Európa autonóm legyen, és legyen egy saját szociális jóléti modellje, illetve, hogy Európa beteljesítse, bevégezze a saját integrációját de nagyon sok kihívással kell szembenéznünk. Nem szabad vacilálnunk, határozottaknak kell lennünk, és én azt mondanám Európa ellenségeinek, ellenfeleinknek, hogy az autoritarizmust le fogja győzni a meggyőződésünk és a határozottságunk. Bármilyen kirekesztőek is egyesek a retorikájukkal, bármilyen megkérdejelőzhetőek ezek a módszerek, ezek a hazugságok, azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk, hogy mi mennyire meggyőződéses európaiak vagyunk, és mennyire, mekkora határozottsággal hiszünk az Unióban. Nagyon sok gondolat csap össze manapság, sajnos visszalépésről is szó van, a visszalépés és az előrelépés ütköznek, de tudom, hogy a jövő sosem állhat abban, hogy visszalépünk. Ezért az európai modell mellett ki kell állnunk. Akkor véd Európa, hogyha mindenki megvédi Európát. Azok innen az Európai Parlamentből támadják Európát, elmondom azt, hogy Európa soha nem lesz fenyegetettség. Európa soha nem fenyegeti. Fantasztikus sokféleséget jelent európai, fantasztikus országbeli, nyelvbeli, kultúrabeli sokféleségeket. Én nem vagyok kevésbé spanyol azért, mert európai vagyok, éppen ellenkezőleg. Európa, az Európai Unió sosem volt földrajzi fogalom csupán. Ez egy értékközösség. A francia forradalom értékei, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség megjelennek itt is. Az optimista és nyitott társadalmak értékei ezek, amelyek megújulnak, amelyek új dolgokat hoznak létre, amelyek a jövőre lehetőségként gondolnak, és nem fenyegetettségét, veszélyként. Olyan társadalmak ezek, amelyek a versenyképességet és a fejlődést, a szociális fejlődésre, a szociális értékekkel együtt képzelik el. A 2030-as fenntartható fejlődési agenda azt gondolom egy nagyon fontos célkitűzés, ez egy igazi globális, szociális szerződés, és azt gondolom, hogy ez majd iránytű lehet a jövő évtizedben Európa számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyértelmű, hogy egyfajta szociális kiábrándulással is szembesülnünk kell globalizáció miatt, és azt gondolom, ez egy paradoxonból származik. Egyrészt a globalizáció újra osztotta a gazdagságot különböző régiók, földrészek között, és, a, és globális szempontból az egyenlőtlenséget csökkenti. Másrészt pedig a társadalmon belül az egyenlőtlenséget növeli. Nagyon sok Európa ellenes mondatot hallunk, és azt gondolom ez éppen ennek a kettőségnek köszönhető, de Szerintem a globalizáció nem természeti katasztrófa. Goethe azt mondta, hogy a szülőknek gyökereket és szárnyakat kell adni a gyermekeiknek. Hasonlóképpen az Európai Uniónak is gyökereket kell adni a polgárainak, egyfajta biztos pontot és védelmet, illetve szárnyakat, hogy képessé tegyük őket arra, hogy, a, hogy meg tudják ragadni az esélyeket a globalizált világban korszakváltást élünk, élünk meg, és május 26-án egy új parlamenti ciklus kezdődik Európában. Azt gondolom, hogy az európai szociális modelljét mindenképpen életképessé kell tenni, illetve meg kell